Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Nagyon szépen köszönöm ezt a szívélyes üdvözlést. In dem COSAC-Treffen, die EP-Position zu den Flüchtlingsfragen zu erklären. A Kozakban jártam, hogy a menekültügyi álláspontunkat ismertessem. Hát ez egy olyan rendezvény volt, ahol azért volt miről beszélni. Tegnap a kül- és biztonság politika parlamenti kontrolljáról beszéltek, és nem voltak hajlandók szót adni egy európai parlamenti képviselőnek. Hát, ezek olyan fejlemények azért, amelyeken elgondolkodik az ember. Azt hiszem erről érdemes lenne beszélnünk még egyszer. És hát más fórumokon ez jobban működik. A parlamenti vegyes bizottságok bárkeiben például ez jobban működik. Erről majd tehát beszélni kell. Most rátérünk a szavazásra. A biztonságos származási országok témája az első. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy kéri a szót. Rados kolléga, úgy látom nem kéri, akkor kezdjük a szavazást. Egyes, hármas, négyes módosítom mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatvanas mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hatvanegy mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hatvankettő, Nem, nem, nem lehet blogban szavazni. Jó, akkor az összes Schaffhauser módosítóról blogban szavazunk. Lehet? Schaffhauser kolléga egyetért? Akkor a Schaffhauser módosítókról blogban szavazunk? Ki támogatja? Jó, akkor így szavazunk. Ki támogatja Schaffhauser módosítókat? Ki ellenzi? tartózkodók, senki sem tartózkodik, akkor elutasítottuk. Haladunk tovább, 63-as módosító mellette, ellene, szoros az eredmény, ellenőriznünk kell. Abszolút is Lezártam a szavazást. 23-30 arányban elutasítottuk. 65 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 67 mellette. Ellene. Ellenőriznünk kell ezt is. A szavazást lezárom. 24-29 arányban elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 77 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 82 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 83 ugyanazzal a többséggel, mint az imént, 82-es, ellenőrizzük a 82-est. Lezártam a szavazást. 23-34 arányban elutasítva. 83 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 87 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. A következő automatikusan okafogyott, Tehát 85-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 88-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Harmincnégy mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. A Castaldo, Hacsi, Giorgio, Valero módosítók, a Schaffhauser módosító nélkül, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, a tízes fogyott vált, a következő a tizennégyes módosító. Ki támogatja, ki ellenzik, ki tartózkodik elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 17-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 18-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 20-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 22. Ellenőrizzük a 23-ast. Lezártam a szavazást. 22-35 arányban elutasítva. A 22-es a következő mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 24 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Huszonhat, harminckettő arányban elutasítva. 26 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 26-ost. A szavazást lezártam. 31-27 arányban elfogadtuk. 28-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 30-as mellette ellene, tartózkodók elutasítva. Demeszméker módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. És az szavazáshoz érkeztünk, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezártam. Elfogadtuk a jelentést. 30 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 18 tartózkodással. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. A Nórika Nikolai jelentés a következő. Szeretne valamit mondani a jelentéstevő? Úgy látom, nem. Itt csak két módosítóról kell szavazni. Ki támogatja az egyes és kettes módosítókat? Ki ellenzi őket? Tartózkodók elutasítva. Elektronikusan záró szavazást tartunk. 51 igen, 5 nem szavazat, és két tartózkodással elfogadtuk a jelentést. A 15-ös napi rendi pont következik. Bruce Stokes ismerteti a Pew Research Center felismeréseit. Ennek az intézetnek Bruce Stokes az igazgatója, és beszámol nekünk, ahogyan az elmúlt években is tette, kérem, hogy foglaljon itt helyet. How long are you in town?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 will become my successor. Okay. Should I start or what do we yeah. do? You're grooming. You're grooming. I, I would like to thank you all for the... Köszönöm Önöknek, hogy itt lehetek. Megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem Önökkel a legutóbbi felméréseink eredmények arról, hogy az európaiak hogyan látják a helyüket a világban. Köszönöm szépen az elnök úrnak, aki régi barátom. Nagyra értékelem, hogy az évek során ilyen érdeklődést tanúsított a munkánk iránt. Ez a felmérés hasonló az USA-ban végzett, négy évente végzett felmérésünkhöz. Négy évente megkérdezzük az amerikaiakat, hogy hogyan látják a helyüket a világban. Úgy gondoltuk itt az ideje, hogy az európaiakat is megkérdezzük az ő világban elfoglalt helyükről. Így összehasonlíthatjuk az emberek e tekintetben formált véleményét. Összehasonlíthatjuk azzal például, hogy a kínaiak, a japánok, az indiaiak hogyan látják a helyüket a világban, és így tovább. A Pew Research Center végzi ezt a munkát. Önök közül bizonyosan sokan tudják, hogy egy felméréseket és demográfiai kutatásokat végző Washington intézetről van szó. Pártatlanok vagyunk, függetlenek vagyunk, és viccesen azt szoktam mondani, hogy Hát azt felmérhetjük, hogy 1 plusz 1 plusz 1, de általában nem tudjuk megerősíteni, hogy ennek az eredménye valóban 3. Tehát a munkánk eredményéhez hozzájár, eredményességéhez hozzájárul az is, hogy az érintettek megértsék, hogy ezek a felmérések mit is jelentenek. Először is Szeretnék arról beszélni, hogy az elszigeteltség, a protekcionizmus, az unilateralizmus és a multinacionális megközelítés mennyire van jelen Európában. Sokszor azt a narratívát erősítjük és terjesztjük, hogy az amerikaiak úgy gondolnak magukra, mint akik nagyon elszigeteltek, az egyéniséget helyezik előtérbe az európaiak magukról, pedig azt gondolják, hogy multilaterális megközelítést alkalmaznak általában, az összefogást szeretnék előtérbe helyezni, és így tovább. Ahogyan ez a dia is mutatja, megkérdeztük az embereket, hogy vajon fontos lenne az, hogy esetleg az országok maguk oldják meg a problémákat, vagy segítsünk nekik a problémák megoldásában. Ezzel akartuk felmérni azt, hogy mennyire az izolacionista, az elszigeteltséget előtérbe állító megközelítés uralkodik. Az európai országok között igen nagyok a különbségek, ez nyilván nem meglepő. Az érdekes az, hogy az átlagos érték Európában 56 százalék. Ez azt jelenti, hogy az emberek általában inkább úgy gondolkodnak, hogy a világ majd megoldja a saját problémáit, mi meg megoldjuk a miénket. Az Egyesült Államokban egyébként 57 százalék ez az arány, ez a számérték. E tekintetben tehát az európaiak és az amerikaiak jelen pillanatban igen hasonlóan tekintenek a dolgok állására. Az elmúlt évek során egyébként az USA-ban igen nagy növekedés volt tapasztalható, ami ezt a jellemzőt életi Európában viszont nem változott. 2010-ben az EU-s válság után közvetlenül más volt ez a számadat, lehet, hogy a válság ad magyarázatot erre. Fel lehet vetni a kérdés nyilván, hogy miért csak 10 európai országot vizsgáltunk. Hát megmondom őszintén, csak ennyi, erre, ennyire volt pénzünk. Olyan országokat választottunk, amelyek a lakosság 80%-át teszik ki, a gazdaság 82%-át, ennyi tudtunk elérni a rendelkezésre álló forrásokkal, de úgy gondoljuk viszonylag reprezentatív ez a kutatás az európai adatokra nézvést. A következő dián megpróbáltuk megvizsgálni ezt a kérdést, hogy a multilateralizmus, illetve az unilateralizmus áll -e előtérben. A kérdés az volt, hogy az adott országnak a saját érdekeit kell-e a külpolitikájában követni, függetlenül a szövetségeseinek a véleményétől, vagy pedig figyelembe kell venni a szövetségesek véleményét is a külpolitika alakításában. Ahogyan láthatják, a görögök leginkább úgy gondolkodnak, hogy nem igazán érdekli őket, hogy a szövetségeseik mit gondolnak, miközben a németek kétharmada úgy gondolja, hogy fontos a szövetségesek véleményét is figyelembe venni a külpolitika alakítása során. Az USA-ban az emberek 51%-a unilateralista, és csak 42%-uk alkalmaz multi, multilateralista megközelítést. Tehát itt is azt látjuk, hogy az USA és az európai érték viszonylag közel állnak egymáshoz jelen pillanatban. Jelen pillanatban úgy tűnik mindenki inkább a saját problémáival foglalkozik, a saját érdekeivel és unilaterális megközelítést követ. A következő dián azt láthatjuk, hogy az emberek eh, hogyan gondolkodnak hazájuk világban betöltött szerepéről. Fontos napadak tartják-e az adott ország szerepét eh, tíz évvel ezelőtthöz képest, vagy nagyjából eh, ugyanolyannak, ugyanolyan súlyónak, vagy kisebb súlyónak. Nem meglepő, hogy a görögök nagyon frusztráltak, kb. kétharmaduk gondolja úgy, hogy Görögország súlya csökkent tíz évvel ezelőtthöz képest, miközben a németek úgy gondolják, a németek kétharmada úgy gondolja, hogy Németország viszont nagyobb szerepet tölt be, mint tíz évvel ezelőtt. Talán érdekes, hogy az amerikaiak 46%-a úgy gondolja, hogy az USA szerepe csökkent a világban a tíz évvel ezelőtti szerepéhez képest. Úgy gondolom, ez is jól mutatja, hogy miért olyan sikeres Donald Trump szlogánja, Make America Great Again, tehát tegyük ismét nagyjá Amerikát, ugyanis sokan úgy gondolják, hogy Amerika veszített a súlyából. A következő dia azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az Európai Uniónak milyen szerepet kellene betöltenie a világ politikai porondon. Az emberek úgy gondolják, hogy az Európai Unió nagyobb szerepet játszik most, mint a múltban. Megkérdeztük azonban őket, hogy milyen szerepet kellene játszania a jövőben az Európai Uniónak. És leginkább azt válaszolják az emberek, hogy igen, nagyobb szerepet kell szállni az Európai Uniónak. Ugyanakkor más mérések azt mutatják, hogy az EU megítélése csökkenőben van, lejtmenetben van. Valójában azonban úgy tűnik, hogy még mindig egyfajta idealizmus, egyfajta romantikus képzet kapcsolódik az Európai Unió jövőjéhez. Két évvel ezelőtt megkérdeztük Európa szerte az embereket, hogy milyen jellemzőket kapcsolnak az EU-hoz. Azt mondták, hogy beavatkozik a belügyekbe, bürokratikus, de azért még mindig békét és jólétet hoz. Azt láthatjuk tehát, hogy az emberek még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy az Európai Unió összekapcsolódik egyfajta törekvéssel egy jobb jövő irányába. Persze kritikusok az eu val szemben, de még mindig kiállnak az Európai Unió képviselte eszmék mellett. Az emberek egyáltalán, válaszaiból egyáltalán nem az derült ki, hogy már nem hinnének Európában. A transatlanti kapcsolatokban egy fontos kérdés mindig az, hogy az Európai Unió nyitott volna, az USA pedig zárt és protekcionista, tehát a felmérésünk pontosan ezt erősítette meg. Hogyha megkérdezzük az európaiakat, hogy a globális szerepvállalás a világgazdaságban jó-e, akkor az emberek nagy része úgy gondolja, hogy ez valóban így van. Főként Hollandiában, Svédországban és Németországban gondolkodnak így az emberek. Mindeközben az amerikaiaknak csak 44%-a gondolja azt, hogy a világgazdaságban való szerepvállalás jó Amerika számára. Ez a sztereotípia tehát megerősítést nyert, legalábbis ami a felméréseket illeti. A felmérések alkalmával egyébként mindig megpróbáljuk megállapítani, hogy Európában vannak-e regionális különbségek. A következő dián egy ilyen különbséget láthatunk. Itt Németország és Franciaország között láthatunk egy különbséget. Évek óta ezt a történetet mondom el ilyen alkalmakkor, reménykedtem benne, hogy egy hasonló összehasonlítást is felhozhatok majd példaként, de úgy tűnik, hogy Németország és Franciaország között mindig van egyfajta különbség, mindig másként tekintenek a dolgokra. Reménykedtem abban, hogy a felmérés kimutatja, hogy az északi és a déli országok máshogy gondolkodnak, de a spanyolok sokszor, nagyon sokszor úgy gondolkodnak, mint az észak-európaiak. Jobban hasonlítanak a Spanyolország és a skandináv eredmények egymásra, mint például a görög és az olasz eredmények. Úgy gondolom, ez talán egy érdekes információ lehet az önök számára. A következő szlájdot, illetve diát talán átugorhatjuk, hiszen erről beszéltünk már. Megkérdeztük egyébként az embereket arról, hogy szerintük mi a legnagyobb veszély, amely a hazájukra eh, leselkedik. Itt nemzetközi veszélyekre gondolok. Azt láttuk, hogy az iszlám állam és a terrorizmus, az iszlám államhoz kapcsolódó terrorizmus az első számú fenyegetettség vagy veszély mindenki számára. Az amerikaiak is így gondolkodnak, 80%-uk azt mondja, hogy az iszlám állam az első számú veszély a nemzetközi szintéren. Az éghajlatváltozást és nagyon nagy problémaként éli meg a legtöbb európai. Az amerikaiaknak csak 53%-a hiszi azt mindeközben, hogy az éghajlatváltozás egy nagy veszély az országra nézve. Ha megnézzük a következő oldalt, akkor azt láthatjuk, hogy azért néhány dolog annyira nem aggasztja az embereket. Megkérdeztük az embereket például az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok romlásáról, csak a lengyelek aggódnak az oroszországi fejlemények miatt, Európa többi része jóval kevésbé aggódik. Kína szerepvállalása a világban globális térnyerése nem annyira gazdja az európaiakat, miközben az amerikaiak 50%-a úgy gondolja, hogy ez egy komoly veszély. A spanyolok 42%-a és a görögök 40%-a hiszi azt, hogy Amerika egyébként egy komoly fenyegetés Európára nézve, hát önökre hagyom, önökre bízom azt, hogy megmagyarázzák, hogy ez vajon miért van így. Az EU szkepticizmus már régóta gond, főleg a válság kezdete óta. Mi arra jutottunk, és körülbelül 15 éve vizsgáljuk már Európát, megkérdeztük az embereket arról, hogy mit gondolnak az euróról, és arra jutottunk, hogy az euróválság utántól kezdve egyértelmű a csökkenés 2012-2013-ra, 13 a legsúlyosabb helyzet, 13-14-ben egy kicsit kezdett javulni a helyzet, és aztán egy újabb csökkenés látható. Vannak arról elképzeléseink, hogy ez miért van, de azt el kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég erős zuhanás volt néhány országban. Például Spanyolországban 16 százalék pontos csökkenésről van szó, ez egy elég meredek zuhanás. Itt az látható a következő képen, a következő dián, hogy az európai példán, az európai mintán hogyan oszlik szét az Európa barátság. Végülis egyáltalán nem meglepő a helyzet mondjuk a görögöknél, hogy mennyire sok az az a személy, aki negatívan válaszolt egyébként. Például a lengyel vagy a magyar kormány és külön csatákat vív Brüsszellel, de mégis eh, a két lakosság elég pozitív az EU-hoz. Egyébként a fiataloknak pozitívabb a véleménye az euról, mint az idősebbeknek, és ez általános jelenség, tehát statisztikailag kimutatható, statisztikailag szignifikáns módon ez megvan sok országban is, sok országban. Tehát a fiatalok nem mondtak le Európáról, annak ellenére, hogy ezekben az országokban sok helyen nagy a munkanélküliség. pedig azt szokták mondani, hogy pont ezek az emberek ábrándultak ki az EU-ból. Következő dia, vajon miért nem gondolkodnak pozitívan az EU-ról az emberek? Például a menekült válságának az egyik oka, például Görögország és Olaszország, Spanyolország, akik az első vonalban vannak, ő, vannak, ők gondolkodnak így. Vagy ott van Svédország, szintén első vonalban vannak, sok menekültet azért nem fogadtak be, de úgy tűnik, hogy mégis fölháborodtak. A következő kérdés az volt, hogy hogyan gondolkodnak az emberek az EU gazdaságpolitikájáról. Görögországban nem túl meglepő a helyzet, ők a legkritikusabbak, a németek viszont elég kevéssé kritikusak ezzel kapcsolatban, de azért itt is látható a kritika. Az EU Oroszország politikájáról hogy gondolkodnak az emberek? Ez emlékeztet minket arra, hogy a válaszadók többféle oknál fogva válaszolnak így vagy úgy. A görögök, hát 69%-a például kritizálja az EU-Oroszország politikáját. Ez azt jelenti, hogy szerintük az EU túl gyengekezű volt, túl erőskezű volt Oroszországgal kapcsolatban. Ott vannak a svédek, svédek szerint 55 a svédek 55%-a szintén így gondolkodik, de vajon miért van ez így? Talán válaszol a következő dia. Megkérdeztük az európaiak itt, hogy szeretnének-e szigorúbbak lenni Oroszországgal, vagy jobb gazdasági kapcsolatot szeretnének. A svédek azt mondták, hogy nem is szigorúbbak szeretnénk lenni ami elmagyarázza, megmagyarázza, hogy miért voltak kritikusak. A görögök viszont valószínűleg azt válaszolnák, hogy jobb gazdasági kapcsolatot szeretnének Oroszországgal, tehát ők azért nem, szeret, nem kedvelik az EU-Oroszország politikáját, mert az túl szigorú. Tehát nem meglepő, hogyha ilyen változatos képet kap az ember, az önök feladata, mint politikusok, mint politikusoknak az, hogy ezeket megfelelően értelmezzék, tehát senkinek sem túl könnyű a feladata. Aztán van még egy kérdés, amit feltettünk egész Európában. Szeretük volna feltérképezni, hogy a Brexit kérdéssel kapcsolatban az emberek hogyan vélekednek, csak az Egyesült Királyságban nem kértük ezt, kérdeztük ezt meg, csak ott nem tettük fel ezt a kérdést. De én úgy gondoltam, hogy az igazi kérdés az az, hogy szeretnénk több Európát, vagy kevesebb Európát, szeretnénk egy még jobban integrált Európát, avagy nem. Tehát ezt a kérdést tettük fel Európa szerte, és azt látjuk, hogy a britek 65%-a azt mondja, hogy szeretnénk, hogyha a hatalom visszatérne Londonba végül is ezért van ott népszavazás. De viszont nekem az volt az érdekes, hogy számos országban a többség azt mondja, hogy igen, azt szeretnénk, hogyha nemzeti hatáskörbe visszatérne sok kérdés. Nos, az adatok alapján azt mondhatjuk el, vagy bárhogy is szavaznak a britek június 23-án, ez a vita nem zárul le, tehát folyamatosan fölmerül ez a kérdés, hogy több Európa, vagy kevesebb Európa követendő a hatalom kérdéséről is szó van, a soft, illetve a kemény hatalom. Az emberi jogok javításának kérdése legyen-e a legfontosabb a, a külpolitikában, vagy ez mellékes kérdés, vagy ezt ki kell hagyni a külpolitikából. Itt nagy az eltérés, a spanyolok, a németek, a svédek azt gondolják, hogy az emberi jogoknak kéne a meghatározónak lenni a külpolitikában. Ezzel a magyarok és a lengyelek egyáltalán nem értenek elég egyet, de az átlag alapján a 42% mondja az, hogy meghatározóknak kell lenni az emberi jogoknak. Ez azt jelenti, hogy nincs túl nagy eltérés azért. A fejlődő világgal való együttműködés. Három kérdést tettünk fel. Mi a helyzet az ottani beruházásokkal? Többet importáljunk-e a fejlődő országokból, illetve növeljük-e a segélyeket? százalék mondta azt átlagban, hogy növelni kell a külföldi segélyt. Ez 83 és 28 százalék közötti szórást jelent. Amerikában ez mondjuk 48% lenne. Ez azt jelenti, hogy kicsit nagyobb a támogatás Európában, mint az Egyesült Államokban arra, hogy növeljük a fejlődő országokban a külföldi segét, de hát önök komolyabban veszik az OECD célokat, mint mi. Aztán föltettük a kérdést, hogy hogyan gondolkodnak a NATO-ról, ez az elmúlt időszakban nem túl sokat változott. Egyébként Európában jobb, többen pártolják a NATO-t, mint az Egyesült Államokban. Itt 59 százalék, az Egyesült Államokban 53. Itt eléggé nagy a szórás. Egyébként 29% az Egyesült Államok beli válaszadóknak azt mondják, hogy nincs is véleményük úgyhogy a nato egy kicsit ott reklámozni kell, már évek óta nem volt erre, nem került sor erre, úgyhogy az emberek Amerikában már nem is nagyon tudják, mi az a NATO. Hát ez egy másik generáció, igen. Amikor én felnőttem, akkor a NATO mindennapi téma volt, a bereni fal leomlása óta pedig már felnőtt egy generáció, úgyhogy számukra a NATO nem olyan fontos. Aztán még egy dolgot felmértünk, ez egy olyan kérdés, amit mindenkit foglalkoztat Európában és az Egyesült Államokban is, a védekezési kiadások. Más és más a kontextus, mi a GDP nagyobb százalékát költjük védekezésre, mint az európaiak. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy akarják-e növelni a köz- védelmi kiadásokat, az nyilván mást jelent, meg de a lengyelek vagy a hollandok szeretnék növelni a védelmi kiadásokat, a a görögök, az olaszok pedig a spanyol, és a spanyolok pedig nem. Az átlag 33 százalék, egyébként az USA-ban az átlag 35 százalék. Ez nem túl nagy adat, vagy szám adat. És már évek óta föltesszük ugyanezt a kérdést, de ilyen magas adatot, tehát 35%-ot még a szeptember 11-i támadások óta nem mértünk az Egyesült Államokban. Tehát volt ott mindig is egy kisebbség, aki ebben hitt, és többen voltak a republikánusok között, mint a demokrata pártban. Aztán az emberek ugye azt válaszolták, hogy a terrorizmus miatt nagyon aggódtak, feltettük azt a kérdést, hogy katonai eszközökkel föl lehet e, e, lépni terrorizmus ellen, ez jó módszer, vagy vajon ezáltal még több terrorista lesz, ezt a kérdést tettük fel. A hollandok és a németek meggyőződ, meg vannak arról győződve, hogy csak további terrorizmust szül, hogyha a katonai eszközökkel lépünk fel a terroristák ellen, a lengyelek, az olaszok, a magyarok számára ez nem gond. Bár az Egyesült Államokról egyfajta kóboly benyomást alakult ki, de mi erről azt mondjuk, hogy 40, 48%-a mondta, mondja azt, hogy lehet katonai eszközöket használni, és 47% pedig óvakodik erről. Nyilván pártvonalak alapján van a, a szétválasztódás, a demokraták azt gondolják, hogy az erő ilyen használata csak újabb terrorizmushoz vezet. Aztán a következő kérdés, amivel foglalkoztunk, a belpolitikával kapcsolatos, tehát beava, mennyire avatkozzunk bele a különböző országok a belügyi problémáiba. A jobboldali irányultságuknak azt gondolják általában, hogy hagyjuk mindenkit, hogy megoldja a saját problémáit, a baloldaliak viszont inkább beavatkozás pártiak. Körülbelül ugyanaz a megosztás azzal kapcsolatban, hogy több vagy Európa kell-e. A jobboldali beállítottságúak inkább szeretnék a, a tagállami hatáskörbe visszaszerezni a hatalmat, de Görögországban ez például máshogy van. Aztán megnézzük a párt lebontást, megkérdeztük, hogy az emberek kivel azonosulnak, melyik pártal, itt láthatók a válaszok. Én ugye nem vagyok európai, és számomra érdekes volt az, hogy például a Front Nationalhoz való azonosulás nagyobb valószínűséggel mondják azt, hogy kérik, visszakérik a különböző, különböző döntéseket a tagállami színbe. Aztán Például Lengyelországban a, az igazságpárt rész, az igazságpárt szimpatizánsokból azt gondolják, hogy 48% gondolja azt, hogy vissza kell adni a hatalmat a tagállami kormánynak. Azért vannak itt, mondom, tehát ellentmondások, de ez érdekes. Az emberek mondták ezt végül is. Nézzük a menekültügyi kérdést, ez az utolsó téma megnéztük, hogy különböző pártba tartozók hogyan válaszolnak. Hogyha valaki a Fran Nocionához tartozik, akkor sokkal jobban agasztja őt a menekült kérdés, mint a szocialista szimpatizánsokat. Vagy a Forza Itália tagjait, vagy a szimpatizánsok sokkal jobban aggódnak emiatt, mint az csillagosok. Még egy dia. A Podemos szimpatizánsok nagyobb valószínűséggel akarják vissza Madridba a döntési hatáskört ebben a témában, mint bármilyen más pártagja. Nos, ez, a, ez az anyag, amit ma tettünk közzé. Jövő hónapban azt fogjuk föltérképezni, hogy az embereknek milyen érzéseik vannak a saját nemzeti identitásukkal kapcsolatban, illetve a különböző vallásokkal kapcsolatban, tehát iszlám, zsidó, keresztény, nyekkel kapcsolatos érzelmeket fogjuk mérni, hogy az európai elképzelések, vélemények mennyire térnek el az Egyesült Államok beli véleményektől. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát ez egy nagyon érdekes és tanulságos felmérés volt. Ahogy említette, nem mindig egybevágóak az eredmények, azért vannak, körvonalazódnak itt trendek, ebből ki lehet indulni, és nagyon fontos az is, hogy az embereket tájékoztassuk tehát nem csak vakon kell menni azután, amiről mi azt gondoljuk, hogy az emberek ezt hiszik, mert akkor elfajulhat a helyzet. Két kolléga jelentkezett, Gomes asszony, és aztán Fotiga kolléga. Bruce Willi. Köszönöm szépen Bruce Willinek ezt a nagyon érdekes előadást. Kérdés a következő, hogy Merkel asszonynak ön ezt elküldte, de azt gondolom, hogy ő nagyon eh, erős német vezető, viszont eh, a német polgárok benyomása ellenére eh, ez nem jelent meg a kormányzásban. Hát az emberek továbbra is szeretnék az EU-ban lenni. Nagyon érdekesnek tartom történt, és az én országom Portugália Spanyolországhoz hasonlóan reagálna. Lehet, hogy mi kevésbé volnánk a, a NATO és Amerika ellenesek a felmérésben. De nagyon érdekes megnézni azt, hogy a spanyolok és a németek gondolják, az ő legnagyobb arányú gondolja azt, hogy hogyan lehet egy jobb világot kialakítani. Azt gondolom, hogy ezért kéne, hogy Merkel asszony is megismerkedjen ezzel a tanulmányjal, hiszen ebből le kell vonni a tanulságokat, a hibákból tanulnunk kell, mindannyian vétettünk hibákat, a legrosszabb hibák pedig a gazdaságban voltak, Meg kell nézni azt, hogy mit szeretnének a polgárok, és ne dobjuk ki az Európai Uniót, úgymond. Az EU-n belül is meg lehet erősíteni az EU-t. Érdekesnek találom azt, hogy bizonyos országok, ahol vannak olyan erők, amelyek a menedékválságot a propaganda célokra használják, nincs tényleges fenyegetettség. Például megnézzük Lengyelországot. Lengyelország nagyon elégedett az EU-val, nyilván a gazdaság miatt. Lengyelországban um, úgy érzik, hogy Oroszország nem segíti Lengyelországot. A menedékjogi válság miatt aggódnak a lengyelek, őket nem igazán érinti a menekült áradat. Azok az országok, ahova legtöbb menedéki volt kérő érkezik, a legtöbb menekült, sokkal toleránsabbak, sokkal toleráns megközelítéseket alkalmaznak, felvilágosultabban gondolkodnak. Köszönjük szépen, nagyon hasznos volt ez az előadás, és nagyon érdekes. Fotika asszony. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes előadást. Én lengyel vagyok, és szeretnék mondani valamit Anna Gomeznek, az Eurostat adatai alapján, 2014-es adatai alapján Lengyelország az Egyesült Királysággal együtt volt az az ország, ahol a legtöbb menekült érkezett, a legtöbb menekültet vették fel. A legtöbben Ukrajnából érkeztek. was about tolerance és a toleranciára vonatkozott. Csak tájékoztatni szerettem volna Anna mást, hogy sok muszlimot fogadtunk be Csecsenföldről, és sok menekültet Ukrajnából. Engem a védelmi kiadások érdekelnek országonkénti lebontásban. Európában belül, illetve a dinamika. Ez növekszik-e, vagy pont az ellenkezője igaz? Ahogy ön említette, az USA és szeptember 11-e eh, támadás utáni helyzet. Tehát mi itt a dinamika? Nincsenek sajnos adataink a védelmi kérdésokat illetően. Ez inkább csak egy eh, pillanatfelvétel a a trendek nem, vonakor, vona, vona, nem körvonalazódnak. Az ötös cikkei kapcsolatos eh, kérdés, eh, hogyha még az USA-t megtalálna Oroszország, akkor eh, mit gondolnak az emberek? Az, el, az első, ami kiderült, hogy senki nem tette fel ezt a kérdést még korábban, tehát senki nem merte feltenni a kérdést, mert nem akarták meghallgatni a választ. 56%-a a németeknek azt mondta, hogy nem növelnék a védelmi kiadásokat, a franciák ugyanígy, és az amerikaiak pedig azt mondták, hogy megnövelnék a védelmi kiadásokat, hogyha egy NATO szövetséges térni támadás A közéleménynek más benyomása, hogy ez az ötös cikkel mit jelent. Az, hogy az emberek szállnak pénzt a nato ez egy másik ügy. Ennek legfőbb oka az, hogy ezt így nem támogatnák. Mindezt pedig a konfliktus közepén volt, nem öt évvel ezelőtt, amikor az emberek feltették majd meg a kérdést, hogy mi célja van a NATO-nak. Az amerikának több mint a fele azt mondja, hogy a menekült válság Szíriából jelentős fenyegetés az USA-ra nézve. E, ebből a, a régióból az elmúlt kilenc hónapban több mint három ezer e, menekültet fogadtunk be. Elnök, köszönöm szépen. elkerülhetetlen, és a józan észre támaszkodva mondjuk azt, hogy a megnövekedett veszély katalizálja a kiadások növelését. Nyugat-Európában nem növekedett a támogatottság a NATO szövetségesek mellett. Kedves kollégák, tájékoztatom önöket arról, hogy ezt az előadást elektronikusan is körbe küldjük. Csak most került közétételre, tehát mindenki megkapja majd ezt a friss tanulmányt. Stokes úr, köszönjük szépen! Thank you. So, now we move to the next point. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Dirk Schubel úr érkezett hozzánk, a keleti partnerségért felelős az LKS-ben, és vele fogunk az azerbajdzsáni helyzetről egyeztetni. Afternoon. Do you want me to come to the podium or? Mindenkit üdvözlök, szeretnék, hogyha kiülnék a pódiumra. Nem muszáj, ahogy ön szeretné. Kedves kollégák, kedves parlamenti képviselők, nagyon örülök annak, hogy egy olyan témáról beszélhetek ma, ami nem volt mindig könnyű téma az elmúlt két évben. Az EU és az Azerbajdzsán közötti kapcsolatokról lesz szó. Um, so the last two years have been extremely difficult in EU-Azerbaijan. Az elmúlt időszak nagyon nehéz volt az EU és az Erbajdzsán közötti kapcsolatokat illetően. A civil társadalmat ezt jelentős mértékben érintette, és az EU ezeket a lépéseket kritikával illette az Erbajdzsán részéről a társulási megállapodás kapcsán is, partnerség és társulási megállapodás kapcsán, illetve eh, felfüggesztésre kerültek a multilaterális panelek. Önök jobban tudják, mint mi, hogy azért eh, Bajdzsá visszavonta a részvételét az Euronest üléseiről. Ebben a nehéz időszakban bilaterális kapcsolatokat illetőek mi, mint EKS és az Európai Bizottság megpróbáltunk néhány kommunikációs csatornát nyitva tartani, Példaként elmondanám azt, hogy az elmúlt évben az EU speciális emberjogi képviselője Bramlédis Bakuban járt februárban, és találkozott a most e szintű emberjogi e, harcosokkal, akik börtönben voltak. Han biztos az elmúlt év áprilisában látogatott el Bakuba, az Európai Tanács elnöke Tusk úr pedig júliusban tette meg ugyanezt. A látogatások alkalmával az EU agája az a helyzet kapcsán um, megemlítésre kerültek legmagasabb szinteken, Alia felelnökkel folytatott megbeszéléseken is. Az elmúlt időszakban egy kicsit pozitívabb irányban fejlődtek a kapcsolatok. Um, a Mogherini főképviselőasszony is uh, Bakuba látogatott ábri, februárban vagy áprilisban. Ezt egy bizonyos nyitás követte az emberi aktivisták egy részét kiengedték a börtönből. A Junus szeretném megemlíteni, <coughs> Leilát és Arifot, és Intigem Aliefet, emberi jogi jogászt, akit szintén börtönbe ültettek ami a bilaterális kapcsolatokat illeti, a rigai keleti partnerség és újsághozott, illetően Azerbajdzsán egy keretmegállapodási tervezetet nyújtott át az EU-nak, ez egy jogi szempontokat ez érvényű megállapítás alapját képezhetné, amely a partnerségi és társadalmi megállapodást is frissíteni. Bakuba egy tényfeltáró misszió ment, Thomas Mayer Hatting úr vezette ezt az LKS 2015 szeptemberében, és mind a két fél definiált a megállapodás ambíciói céljait. A felkészülés folyamatban van, az új mandátum elkészítése, és ez maromosan bemutatása kerül a tanácsnak, tárgyások újraindításához az új megállapodás ambiciózus lesz, szigorú rendelkezéseket tartalmaz majd az emberi jogok kapcsán, a civil társadalom kapcsán is. Ezt az azerbajdzsáni félnek is bemutattuk, illetve az együttműködés e különböző témákat jelöltünk ki. Ez a misszió úgymond teszt is lehet az európai szomszédsági politika áttekintéséhez, a különbségtétel lesz az egyik fókusz, és lehetővé tesz egy testre szabott megközelítést, anélkül, hogy megnyilvánná az EU kulcsfontosabb alapértékeit. Ezeket az üzeneteket a főképviselő asszony megfogalmazta Bakúban, Alieffel, Magyar úr és a külügyminiszter is találkozott, valamint a civil társadalom képviselője. Ez a látogatás siker volt, olyan szempontból, hogy sikerült a bizalmat helyreállítani, és számos pozitív lépés történt azóta is az azerbajdzsani eh, részéről, ami a bilaterális kapcsolatokat illeti. Azerbajdzsán úgy döntött, hogy a partnerség és társasági megállapodás keretén belül újból elindítja az összes párbeszédet. Az albizottsági eh, szakbizottság újból elindítja üléseit emberjogi kérdésekben, és egyéb más témákban, tehát szeptember végén kerül sor ezekre a találkozókra Bakuban, és Azerbajdzsán megint részt vesz a multilaterális találkozókon. A keleti partnerségi panelnek volt vendéglátója, a, a, a közigazgatási reformmal kapcsolatban, ami az új jogi szemben kötelező érvényű megállapodást illeti, ez frissíteni a jelenlegi megállapodást, és felváltaná a partnerség és társulási megállapodást. A civil légi közlekedés, a digitális gazdaság, illetve a közlekedés lennek olyan témák, amelyekre még pluszban kiterjesztenék ezt az új megállapodást. Az együttműködés szintén újból indult az Európai Parlamenttel, az Euronest alelnökei, um, a hatalasszony márciusban letagadott Bakuba, szeptemberben eh, indul újra a parlamenti vegyes bizottság munkája, tehát ezek egyetemű lépések. Azerbajdzsán hajlandó megvalósítani a jegyzőkönyvet, EU programjaimban való részvétel, ügynökségek munkájában való részvétel témájában. Az AFET ezt ma el is fogadta, ezt a lépést üdvözöljük, és gratulálunk az afet a szavazáshoz. Ami az emberi jogi kérdéseket érni, néhány szót szólnék. március 17-i látogatáskor arról számoltak, hogy 148 emberjogi aktivista van börtönben a következők. The conditional release of the human rights lawyer Antiga Mali szabadlábra bocsátása márciusban szintén pozitív lépés, illetve hogy lehetővé tették, hogy Strasbourgba jöjjön. és tudjuk, hogy önök a parlamentben és az EU delegációja, az EKS szorosan együtt működtek, hogy ezeket a lépéseket sikerüljön megvalósítani, és az utolsó pozitív elemek Kadia Izmailova újságírón ideiglenes szabadábra bocsátása, civil társadalmi aktivisták újból hozzáférhetnek bankszámláikhoz, illetve utazhatnak, Tudjuk, hogy nem engedték lábra az összes, összes bebörtönzötten, és további munkát kell eh, folytatnunk annak érdekében, hogy ez így legyen. Tehát mi a közelítés oka? Ez a belpolitikai helyzethez is köthető, a gazdasági helyzet, eh, helyzethez, az olajárak változásához, ennek jelentős eh, hatása volt Azerbajdzsára, hiszen itt az energia a legmeghatározó gazdasági ágazat, az azerbajdzsáni menet 2015-ben leértékelődött, nőtt az infláció, és a munkanélküliségi ráta is növekedett. Szankciók megszüntetése Iránnal szemben új lehetőségeket nyitott meg Azerbajdzsán, mint közvetlen szomszéd számára, és Törökország és Oroszország között is bizonyos kapocs alakult ki. Azerbajdzsán multivektoris külpolitikája pedig nagyon sok kihívást tartalmaz. Ezek volnának a pozitív aspektusok, milyen, milyen kihívások vannak még nyitva, az emberjogi helyzet és a emberjogi harcosok, védők helyzete még mindig súlyos. Igen, Gálbadovot említeném meg, aki az emberjogi bíróság ítélet alapján ártatlan, ez mellette szól. Június 8-án az Európa Tanácsban a miniszterek tanácsa úgy döntött, hogy több nyomást gyakorol az azerbajdzsáni hatóságokra, hogy őt bocsássák szabadon. A titkár úgy döntött, az 52-es cikket alkalmazni fogja. Ez lehetővé teszi a nyomozást első alkalommal. Van egy további problematikus uh, probléma a külföldi donorok korlátozott működése. Szinte lehetetlen az, hogy a külföldi donorok segítséget nyújtsanak. Ezzel kapcsolatban elindult a párbeszéd az azerbajdzsani féllel, illetve Bakuban a főképviselő asszony ezt szinte megemlítette, ami az LKSZ illeti, illetve a bizottság, az bizottságon. Az új szabályozás nagyon fontos, hogy pozitív környezetet teremtsen. És az az elbezsai hatóságokkal együtt működik. A hegyi karabak kérdése nagyon fontos. A védett konfliktusok újból fellángolhatnak, a státuszkó nem fenntartható, és Támogatjuk a Minsz csoport társelnökeinek erőfeszítését a konfliktus rendezés érdekében. A főképviselő asszony találkozott az azerbajdzsáni elnöke Bécsben, májusban, és Schmidt pedig a Minszki csoport találkozott május 31-én Brüsszelben. Szálber úr, az EU speciális képviselője, és a az zónákban nagyon fontos a bizalom újraépítése. A Minszki csoport koordinációját újból felkaroltuk, illetve a jövő béke megállapodást nagyon fontos előkészíteni. Az EU továbbra is támogatja a béke fenntartó fenntartásra alakuló tevékenységeket. És nagyon fontos a hegyi karabak térségével konfliktusokat fegyvermentesen megoldani. Végezetül nagyon érzékeny pillanatot élünk, nagyobb életes kapcsolatokban lassan javulni kezdett a helyzet. Az emberi jogokat illetően, illetve uh, bizonyos újságírók szabad lábra helyezése is nagyon pozitív jel. Még vannak nyitott kihívások, de úgy érezzük, hogy a jelenlegi helyzet lehetőség is az eu elbajdzsáni kapcsolatok számára. Az új megállapodás lehetőség a párbeszéd újraindításához, illetve lehetőség arra, hogy az értékekről, az emberi jogokról egyeztessünk. Az EU diplomatái megpróbálnak jobban kiállni az értékek mellett, biztosítani azt, hogy az EU felépése koherens legyen, és fontos, hogy egy hangúrak szólaljunk fel. Az alapvető szabadságjog kapcsán Fontosnak tartjuk a bizalom helyreállítását az azerbajzsáni hatóságokkal karöltve, ami a közös projekteket illeti. Azerbajdzsán részvétele az EU-s programokban. Ez a részvétel az EU számára is nagyon fontos. Reméljük, hogy a teljes megállapodást el tudja fogadni az Európai Parlament a vakúj látogatás előtt, szeptember előtt. Itt befejezem mondanomat, és természetesen szívesen válaszolok kérdéseikre. Nagyon szépen köszönjük ezt a rendkívül részletes előadást. Nikolaj asszony kérném most, hogy jelentéstevőként szóljon hozzá a témához. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Köszönöm a kollégáknak, hogy megtarthatjuk ma ezt a mai eszmecserét. Nagyon fontos, hogy az Azerbajdzsánhoz fűződő kapcsolatokat új alapokra helyezzük. Az Európai Uniónak szüksége van Azerbajdzsánra, Azerbajdzsánnak pedig szüksége van az EU-ra. Mindkét fél érdekem, hogy a problémát megoldjuk. Ha két évvel ezelőtti helyzetet tekintjük, akkor láthatjuk, hogy az EU és Azerbajdzsán között egyfajta fagyott konfliktus jött létre, ha úgy tetszik, de szerintem nem kellene egymást okolni ezért, hiszen mindketten felelősek vagyunk a helyzet kialakulásáért. Azerbajdzsán nagyon fontos, és a kaukázusi régió is az Európai Unió számára, és most nagyon örülök annak, hogy nekiláttunk a bizalom helyreállításának EU és Azerbajdzsán között. Két héttel ezelőtt Bakuban nyertem, jelentéstevői kapacitásomban. Beszélni tudtam Eliev elnökkel, és azt hiszem sikerült világosá tennem azt, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a bizalom és a kapcsolatok helyreállítása iránt. A stratégiai partnerség nagyon fontos eszköze a kapcsolatok újjáépítésének. A jelenlegi fejlemények, beleértve az emberi jogi helyzetet is kedvezőek, és azt hiszem minden egyéb problémát meg tudunk vitatni ebben a témakörben. Számomra a gazdasági helyzet nem mérvadó, mert szerintem ez nem motiváló erő. Nem ez az igazi motiváció Azerbajdzsán jelenlegi magatartása mögött. Azerbajdzsán egy olyan ország, amely osztja az európai értékeket. Erre az értékekre kell alapozni a párbeszédet, nem pedig a gazdasági növekedés kell előtérbe helyezni. Úgy látom, hogy a politikusok, a civil szervezetek és az egyszerű hétköznapi emberek is nagyon elkötelezettek az Európai Unió felé vezető út mellett, az EU-s együttműködés mellett, és szerintem ez a legfontosabb. Uh, Mogherini uh, asszony jelenlétének nagyon örültek, nagyon örült az azerbajdzsáni vezetés, és szerintem a mi érdekeinket az szolgálja, hogy tovább dolgozzunk az Európai Unió és Azerbajdzsán kapcsolatain. Ezen kapcsolatok elmélyítésén köszönöm. Köszönjük szépen, most McAllister úrnak adok szót, aki árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a párbeszéd és a szerepvállalás kell, hogy maradjon az EU-azerbajdzsáni kapcsolatok középpontjában. Szeretném hangsúlyozni, hogy az EU értékeire kell alapozni az együttműködést, ide tartozik a demokrácia, az alapvető emberi jogok és az egyéb alapvető szabadságjogok. Mindenképpen követelni kell a politikai fogvatartottak E, szabadon engedését. Ez meg is történt egyébként, az ország szabadon engedett bizonyos politikai fogvatartottakat, ez egy jelzés volt, hogy az ország elgettesz vállalásainak ezen a téren. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk az, hogy még sokan vannak börtönben, és folyamatosan hangsúlyoznunk kell, mennyire fontos a jogállamiság megerősítése, és milyen fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek Azerbajdzsánban. Másodszorban úgy gondolom, hogy EU, az EU-azerbajdzsáni kapcsolatokban továbbra is fontos szerepet kell kapniuk az energetikai megfontolásoknak, meg kell erősíteni az EU-ba irányuló földgázszállítmányokat. Aztán az úgynevezett négy napos háború, amely az idei év áprilisáig tartott, megmutatta, hogy mennyire törékeny a helyzet a hegyi Karabachban, hosszú távú megoldásra van szükség a béke érdekében, ezért az Európai Uniónak meg kell hallgatnia az örmény és az azeri oldalt is, és tovább kell folytatni az erőfeszítéseket a béke érdekében. Emellett nyilvánvalóan a területi integritást és az emberek önrendelkezési jogát tiszteletben kell tartani. És végezetül az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia, illetve korszerűsítenie kell az Azerbajdzsánhoz fűződő kapcsolatait. A 99-ben kötött megegyezés adja továbbra is a bilaterális kapcsolatok keretét. Ahogyan hallhattuk, ez a megállapodás idejét múltá vált. Új kommunikációs csatornákat kellene megnyitni, Nagyon örülnék, hogyha megerősítenénk, illetve új életet lehelnénk a parlament közé. Együttműködésbe és Azerbajdzsán a Euronest-ben is részt venne. Emellett üdvözlöm, hogy Bakuban nem sokára megrendezésre kerül az azerbajdzsáni parlamentáris vegyes bizottság ülése. Köszönjük szépen, López úr a másik jelentéstevő az SZND részéről. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kiváló bemutatót az külügyi szolgálat részéről Azerbajdzsáról. Megpróbáljuk egy kicsit kiolvasztani azt a fogyos viszonyt, ami kialakult az EU és Azerbajdzsán között vannak nehézségek, de ez senkinek sem a hibája, tehát se nem a miénk, se nem Azerbajdzsán problémája. Az Európai Unió erőteljesen kritizálta Azerbajdzsánt, egy elég fontos jelentéstervezetet, nyilatkozatot fogadtunk el, de aztán végül elfogadtunk egy programot. a kormány válasza aránytalan volt, most pedig szerintem igenis van egy elég őszinte igény arra, hogy fölmaradjon a kapcsolat az EU és Azerbajdzsán között. Tehát az emberi kérdéseket, vagy a politikai foglyok szabadon bocsájtását mindenképpen föl kell említeni. Az azerbajdzsáni helyzet azért még nagyon bezállott, hogy pozitív lenne, hogy legyen. Még mindig nagyon sok politikai fogom van a börtönökben, még mindig távol állunk attól, hogy társulási szabadság legyen, vagy szólási szabadság legyen érvényben, nem? Azerbajdzsánban. És a most új életre kellő kapcsolatainkat kell felhasználni, hogy ezeket a kérdéseket a párbeszédben fölvethessük az azeri kormánya. vannak stratégiai érdekeink, nekik itt, nekünk ott, de azt hiszem, hogy az Európai Unióban van egy bizonyos önbecsülési problémánk, ez mindig fölmerül, illetve hogy mennyire vagyunk a világpolitikának főszereplői, de azt gondolom, hogy Európának van, és kell, hogy legyen egyfajta befolyásolási hatásköre Azerbajdzsánban. Ott van az Örményországgal való konfliktust, ezt is segíteni kell megoldanunk, de természetesen kulturális kapcsolataink is vannak, ott vannak a geostratégiai érdekeink is. Az biztos, hogy együtt kell működnünk, de miután globális, a globális politikának szereplői vagyunk, ezt a befolyásunkat kell alkalmaznunk. Azerbajdzsán esete kiválóan megmutatja, hogy nyomásgyakorlással, és a parlament is demonstrálta ezt, és programok blokkolásával igenis alakítja azt, ami egy-egy országban történik, egy ország sorsát. Mondom, a problémákat még nem oldottuk meg, távol állunk ettől, de nagyon fontos, hogy megfelelő irányba haladjon a párbeszéd, és megfelelő irányban haladjon maga az ország is, amiről szó van. Nagyon súlyos gazdasági gondokkal küzd, Azerbajdzsán a árának csökkenése miatt, és nyilvánvalóan ennek a politikában is megvan a hatása. Köszönöm. Köszönöm szépen, Weigel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy ma Azerbajdzsánról beszélünk. Ez egy nagyon fontos ország, amely különböző érdekek pontjában áll. Úgy gondolom az Erbajdzsán stratégiai fontossága még csak növekedni fog a jövőben. Szükségünk van Erbajdzsánra partnerként, segíthet nekünk megérteni azt, hogy mi zajlik a szélesebb régióban, és fontos, hogy időben cselekedjünk, nem csak akkor, amikor már kicsúszott a kezünkből a az ellenőrzés a helyzet felett. Örülök, hogy sikerült végül konstruktív párbeszédet kialakítani Azerbajdzsánnal. Nem igazán tartottam megfelelőnek a kemény hozzáállást a kapcsolatainkban. Hogyha kemények vagyunk, akkor nem sikerül a partnerségi partnerséghez tartozó országokkal előbbre jutni. Csak is a párbeszéd és a tolerancia teszi lehetővé azt, hogy előbbre jussunk. Támogatom a bizottságot, és mindazokat, akiket felsorolt a jelentéstevő, és akik részt vettek az Azerbajdzsán és az EU közötti párbeszéd megújításában. Egy nyugatbarát, demokratikus demokrácia mellett elkötelezett országról van szó. Szerintem többször is előfordult, hogy Azerbajdzsán esetében nem ugyanazokat a kritériumokat alkalmaztuk, mint más országok esetében, ahol szintén gondok adódtak az emberi jogok területén, illetve a civil szervezetek működésének tiszteletben tartása kapcsán. Keményebbek voltunk Azerbajdzsánnal, mint más országokkal, és lehet, hogy Azerbajdzsán maga is hozzájárult ennek a helyzetnek a kialakulásához. Ők maguk is meg akarták mutatni, hogy mennyire erősek, mindenféle nagy rendezvények megszervezésében vettek részt, ez nem feltétlenül vált Azerbajdzsán javára. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió proaktív szerepet vállaljon a Minszki csoportban, illetve hegyi Karabach gondjainak megoldásában. Hegyi Karabach aszimmetrikus problémákkal küzdik, egy olyan országról van szó, melynek területét megszállás alatt tartották, ez még mindig így van, és itt van a megszálló ország is. Egy kis képzelőerő kell csak, és már is láthatjuk, hogy ebben az esetben a megszálló ország az, amely ilyet mi előtérbe helyeztünk, amelyet előnyösebben kezeltünk a másiknál, ez is súlyosbítja a konfliktust. Szeretném egyébként elmondani, hogy az Európai Unió részéről vezetőséget a Minsk csoportban továbbra is Franciaország játsza, Szerintem az Európai Uniónak itt tennie kell valamit, hiszen egy, egy eurós szerepvállalás, nem francia szerepvállalás, az EU felelőssége ez. Látom, hogy egyre türelmetlenebb az elnök, úgyhogy itt be is fejezem, köszönöm. Köszönöm szépen. Loch Béler asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az LKS-nek is az eredményeket, sokat tettek azért, hogy tegyenek a politikai fogvatartottak helyzetének javítása érdekében. Nem csak a legismertebb aktivisták esetében jártak el, hanem a kevésbé ismertek esetében is. Remélem továbbra is folytatják ezt a fajta szerepvállalást. Itt van Ilga Madov esete azonban, aki megnyerte a pert az Európai Emberi Jogi Bíróságon az azerbajdzsáni kormány ellenében, úgyhogy őt szabadon kell engedni. Az Európa Tanács egyébként a tárgyalások során ezt kiemelten kezeli. Az EKS-től kérdezem, mennyire intenzíven foglalkoznak az ügyen? és ha megengedik, szerintem ez egy, egy jó esély lenne a közelgő Forma 1-es futamot felhasználni, ez június 17-én kezdődik. Érdemes lenne tehát növelni a nyomást a foglyok szabadon e, engedése területén. Szóba került a civil szervezetek működése is, csak nagyon nehezen tudnak nemzetközi donoroktól támogatáshoz jutni. Azt hiszem, hogy az EU-s delegációban is gond van ezzel, mert nem lehet a civil társadalmi szervezeteket támogatni ezzel, nem tudjuk felhasználni a pénzeket. Talán szólhatna néhány szót arról, hogy mi is itt a helyzet pontosan, és mi, történhet, mi történik majd ezzel a pénzzel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Gomes asszony a következő. Én is azt gondolom, hogy jelentős előrelépés történt, ezt mindenképpen el kell ismernünk. Üdvözlöm egyébként az EKS Magarini asszony Stavros Lambrinidis szerepvállalását, mindazok szerepvállalását, akik az azerbajdzsáni politikai foglyok szabadon bocsátásáért szálltak síkra. Ez nagyon fontos eredmény. De ahogyan a bizottság képviselője elmondta, még sok ilyen politikai fogoly van az országban, és őket is ki kell szabadítani. Others. Sokan vannak még, őértük is tennünk kell tehát. Ez az oka annak, hogy hosszas habozás után megszavaztam a mai jelentést, mert szerintem ezzel előbbre juthatunk ebben a kérdésben változás következhet be, de továbbra is kérni kell ezen foglyok szabadonbocsátását, sőt, nem csak arról van szó, hogy szabadon kell őket bocsátani, hanem biztosítani kell azt, hogy a civil társadalom azt a szerepet játszhassa az országban, amelyet játszania kell, amely a feladata. És fontos az elszámoltathatóság is, ehhez kapcsolódik a bizottsághoz intézett kérdésem. A bizottság hogyan tekint a saját szerepére abban, hogy biztosítsa, hogy a civil szervezetek harcolhassanak a korrupció ellen, az átláthatóságért és a felelősségért, az elszámoltathatóságért. Szóba kerültek a nemzetközi donorok, a nemzetközi támogatások, források, de hát nem csak erről szól ez, hanem azokról is, akik bátorságuk miatt kerültek börtönbe, mert elég bátrak voltak ahhoz, hogy kritikát fogalmazzanak meg. Ez egy hosszú távú feladat. Szerintem a fegyveres konfliktusokban egyébként az Európai Unió nem hibás. Ebben ellentmondok Nikolaj kollégának. És szerintem az Európai Uniót nem kell itt bírálnunk, mert hát nem az Európai Unió vetette börtönbe ezeket a foglyokat. És nem értek egyet Ivo Weigl kollégával sem, aki szerint nagyon kemények voltunk. Nem, nem voltunk kemények, kitartottunk az elveink mellett, és ennek így kell lennie. Az Európai Unió ezért létezik. a tagállamok maguk elállnak az elveiktől, nem tartanak ki mellettük, és hát sajnos ez igaz sok képviselőre is. Igenis ki kell állnunk az elveink mellett, ragaszkodnunk kell a követeléseinkhez, és persze, megváltozott a helyzet, olyan sokan elmondták, és eredményre jutottunk. De még nem elég, elégségesek ezek az eredmények, és én hajlandó vagyok egy újfajta kereten belül próbálkozni, de személy szerint nem szabad csökkentenünk a nyomásgyakorlást, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk az azerbajdzsáni kormányra, annak érdekében, hogy Azerbajdzsánban, amely akár gazdag társadalom is lehet, az erőforrásokat mindenki javára hasznosítsák, ne pedig csak egy kis számú kleptokrácia javára amely ráadásul nem elszámoltatható. Köszönjük, Kyocsuk úr! Köszönöm, elnök úr! Már többször is elhangzott, hogy Azerbajdzsán több szempontból fontos. Energia szempontból, biztonság szempontjából. az energia és tranzit projekteket a szomszédos országokkal Törökországgal és Görög Grúziával elkezdték sikeresen megvaló, megvalósítani, de vannak gondok azért az atom erőművel, illetve de gondot jelent például a dúsított uránium csempészet, ez egyre súlyosabb probléma. A kérdésem az, hogy az EU hogy működik együtt az a régióban, illetve Azerbajdzsánnal abban, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, megoldjuk illetve hogy az energia folyosó megfelelően biztonságos legyen. Köszönöm, Pánzéri. Grazie, Presidente. Devo... Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit furcsának tartom, hogy Azerbajdzsáról most egy azerbajdzsáni szavazás után beszélünk, általában ez fordítva szokott lenni, nem de bár. Szerintem ez erősen vitatható eljárásmód. Nem szeretném itt nem szeretnék ünneprontó lenni, vagy elrontani a hangulatot, hogy hogyan kell együttműködni ezzel az országgal. És természetesen fontos ez az ország, de nem vagyok vag, és tudom, hogy milyen új fejlemények vannak. Én sajnos nem tudok megbízni az azeri vezetőosztálya. Az idők során láthattuk, hogy nagy pálfordulatokat hajtanak végre ezek a vezetők. Egyik nap még nagyon barátságosak, másnap pedig egészen más eszközökkel elcsendesítik a másként gondol- gondolkodókat. Nem szeretném, hogy itt a nagy eufória közepette elfelejtenénk, hogy milyen súlyos problémák jellemzik még Azerbajdzsánt emberi jogok kérdésében nagyon sokan, nagyon sok politikus, illetve másként gondolkodom, még mindig fogságban van, börtönben van. Jó lenne, hogyha Eccleston úr reagálna azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a Forma 1-es Bakúi nagy díjjal. És szeretném, hogyha napirendre tűznénk a feltételrendszer, tehát mi kell ahhoz, hogy ez a jelentés megszülethessen. A célunk pont az lenne, hogy elkerüljük azt, hogy ez a fajta nyitás megakadályozzon minket abban, hogy ne lássuk a problémákat. Köszönöm, Fotiga asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon átfogó jelentésért, és gratulál, gratulálok Nikolaj asszonynak. A szavazás eredményéhez. Azt gondolom, hogy Azerbajdzsára nagy szükségünk van, és nekik is ránk, biztonsági szempontból főleg. Nem túl sok olyan ország van, ahol a többség muzulmán, tehát a társadalom ilyen berendezkedési, viszont a szekuláris államot bírtak kialakítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy erre mi pozitívan reagálunk, és meg kell találni a partneri kapcsolatot az azeri partnerekkel. A kérdés csak az, hogy ezt milyen ütemtervel tesszük, tehát nem csak párbeszédre van szükség, ne felejtsük el az emberi jogokat sem. Itt még azt hiszem, hogy elég sok gyakorlati kérdést kell megoldani, ezzel is mindenképpen foglalkozni kell. Nem csak az energiabiztonságról van szó, persze az is nagyon fontos, és a regionális együttműködés, hanem a belügyek, tehát az igazságügyek, a belügyek, illetve a déli, az, az, az azeri társadalom déli kaukázusban betöltött eh, szerepe is fontos, illetve az iszlám állam erőszakhoz csatlakozó radikálisok kitermelése is kérdéses. A szedében idén már foglalkoztunk ezzel a témával, de szerintem ezt még folytatni kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Látja, hogy sok kérdést felvetettek a kollégák. Sajból úr. Kérem, próbálja meg válaszolni ezekre a kérdésekre. Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm ezt a sok kérdést, megjegyzést, észrevételt. Sok különböző dologra tapítottak rá. Talán Lochbiller asszonynal kezdeném neki válaszolni először. A külügyi szolgálat és az Európai Bizottság komoly erőfeszítéseket tett, és azt hiszem, hogy ez is segített abban, hogy javuljon a helyzet, és több civil társadalmi aktivistát, vagy ellenzéki aktivistát sikerült kihozni a börtönből. Természetesen folytatjuk ebéli próbálkozásainkat, nem csak Mamadovot, hanem másokat is szeretnénk kiszabadítani. Tehát olyan civil társadalmi aktivistákat, akiket még nem engedtek szabadlábra az azeri hatóságok ezt minden alkalommal, nem mondjuk nem csak magas szintű tárgyalásokon, hanem a középszintű tárgyalásokon is, és remélhetőleg ezt egész addig folytatjuk, amíg szabadon nem engedik ezeket az embereket. Nem tudom, hogy a Forma 1-es nagy díj mennyire jó tárgyalási eszköz, erre elég kevés befolyásunk van. Valójában nem is kell egy különleges alkalom arra, hogy ezeket a problémákat föl elevenítsük minden egyes alkalommal, ugyanis elmondjuk ezeket. Nézzük az új jogszabályokat, amelyek a civil szervezetek finanszírozásáról szólnak. Maya Harting igazgató, illetve Meredith igazgató is jelen volt azon az ülésen, ahol ezt megbeszéltük. Ezt a kérdést tehát mindig felvetjük továbbiakban, és ezt fogjuk tenni. Több civil szervezetet is finanszírozunk. Elvileg a jogszabály szerint 3 millió eurót blokkoltak, ez négy projekt kapta volna, az új jogszabály miatt, tehát ezt nem lehetett kifizetni, illetve ezt nem használhatták a civil szervezetek, de úgy tűnik, hogy az azeriek valamilyen módon módosítani fogják ezt a jogszabályt, hogy a civil szervezetek hozzájuthassanak ezek, ehhez a finanszírozáshoz. López úr, hogyan lehet azt biztosítani, hogy a civil társadalom továbbiakban is harcoljon a korrupció ellen. Az új megállapodásnak pontosan ez lenne a célja, tehát a jogállamiság kérdéséhez, illetve a demokrácia megszilárdításához kapcsolódik mindez. Egyébként a keleti partnerség civil fórumjának képviselőivel együttműködünk Azerbajdzsánban. Az úgynevezett Single Support Frameworknek az egyik sarkalatos pontja az igazságszolgáltatás reformja Azerbajdzsánban. Ez egy fontos téma, tehát és együttműködünk az azeri partnereinkkel ebben. Aztán Azerbajdzsán többször is sikeresen használta a twinninget. 2007 óta elég sok ilyen program alakult ki, tudván, hogy Bakuval milyen volt eddig az együttműködés, ez elég jó eredmény, tehát ilyen testvér kezdeményezések történtek már így nagy számban. Kyucsuk úr, energiabiztonság. A déli földgáz folyosó valószínűleg az egyik legfontosabb energetikai projekt, amit az EU kezdeményezett harmadik országgal. Hogyha működőképes lesz ez a projekt, reméljük ez 2020. januárjára megtörténik, akkor az azeri földgáz a szükségleteink körülbelül 10%-át biztosítja majd, ez elég jó motiváció. Éppen ezért próbáljuk jó ütemben végezni a munkát. Mondom, az előkészítési folyamat a különböző szekciók esetében jól halad, és a bizottság szolgálatai nagyon intenzíven dolgoznak ezen. Mogherini asszony és Sefcsovics alelnök úr is, ő egyébként az energetikai biztos. Nos, ők mindketten ellátogattak a déli folyosó öm, tanácsadói tanácsülésre. Ez Bakuban történt, nagyon aktívan hozzá járultak ehhez a találkozóhoz, és ezt nagyra becsülték az azeri partnerek is. Ezek lennének a válaszaim. Elnézést, az olasz képviselő úr nevét nem hallottam de beszélt arról, hogy realisták vagyunk-e benne. Persze, mi megpróbálunk a lehetőleg reális, realistában hozzáfogni ezekhez a kérdésekhez, hogy lesz-e új egyezmény, amiben mindent amiben mindent bele tudunk zsúfolni, ami számunkra fontos. Most ez lenne a lényeg. Ez lenne jövőbeli együttműködésünk alapja Azerbajdzsánnal. Tehát a jogállamiság, és a demokrácia megszilárdítása a két legfőbb célunk. Mi legalábbis így látjuk a szerepünket, a jövőre nézve természetesen nagyon fontos számukra az, hogy az Európai Parlament hogyan vélekedik erről, mit tesznek önök ebben a témában. Úgy gondolom, hogy mindenképpen együtt kell működnünk, és a külügyi kapcsolatainkban azt hiszem, hogy ez most az egyik legnagyobb siker történet. Köszönöm szépen, Sajból úr, mondja az elnök, köszönöm kollégák, hogy részt vettek ebben a vitában folytassuk. Eszmecsere következik a külügyi szolgálat képviselőjével. A külső pénzügyi eszközökről történő beszámoló következik, Bütikoffer úr szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a teljes összebizottságnak beszámolhatok arról a munkáról, amit ebben a munkacsoportban vég, végeztünk, amióta létrejött ez a munkacsoport mandátummal. Célja a demokratikus ellenőrzés, illetve politikai input, a finanszírozás, külső fellépések, stb. területekre történő input bevitel egy szokványos jogalkotásban szabályozták ezt a területet. A munkacsoport a globális, ami a földrajzi természetét illeti. A 32 milliárd eurónyi az összeg két évre lebontva. A munkacsoport az elmúlt évben tíz alkalommal ült össze. A jelentés, amit mindannyiukkal megosztottam írásban, neki még attól, hogy mindent felolvassak. Nem fogom ez időket rabolni éppen ezért, de először is köszönetet szeretnék mondani a sztáfnak, támogatásért, amit nyújtottak a munkacsoportnak. A munkacsoport túlélt és sikerrel járt. A ülésünk eredményét megpróbáltuk jelentősen feltüntetni, ezt pedig az elnöknek, elmárboknak is bemutattuk, aki az ilyen típusú jelentések alapján levélváltást intézett Mogherini főbiztos asszonyán, Hán biztosan, Mimika, Mimica biztossal, is számos alkalommal. Tehát fontosnak tartjuk azt, hogy a szakbizottság reagáljon ezekre, és foglalkozzon azok a kérdések, amelyeket a munkacsoport jelzett. Tehát Megpróbáltunk tényleges hatást kifejteni, a témák, amikkel foglalkoztunk, ezek megvalósítási jogalkotósok voltak, különböző politikai területeket átívelő politikák, megpróbáltunk földrajzi fókuszt is kialakítani, és az EU stratégiáját vizsgáltuk Irak, Szíriára nézve, Tunéziában, Izraelben, Palisztájában, Burma és már a Daesh elleni fellépés, és néhány fontos tényt rögzítettünk, amelyekkel kapcsolatban úgy éreztük, hogy az elmúlt év munkájában ezeket fontos megemlíteni. Azt gondolom, hogy fontos köszönetet mondani mind az Európai Bizottság, mind a külügyi szolgálat képviselőinek. Ők számos alkalma hatékony kommunikációt folytattak velünk, velünk és elműlt vitánk volt. Van egy létkövetkezés, amit én nem írtam le írásban, de ezt most megosztom önökkel. Az én végkövetkeztetésem az az, a jelenlegi munkacsoport struktúrája nem megfelelő, nem tudunk megfelelő módon dolgozni, tehát lehetőséget adtunk az eltekintésre. Én úgy érzem, hogy a kísérlet, amelyben ez a szakbizottság megállapodott, amikor létrehozta a munkacsoportot, nem volt igazán sikeres. Talán emlékeznek arra, hogy előzetesen volt számos olyan munkacsoport, amely egy finanszírozási eszközt vizsgált. Ezeket a munkacsoportokat úgymond korgrupokként hozták létre, különböző képviselők, három öt tagjai voltak ezeknek a tagjai volt ezeknek a csoportoknak, különböző frakciókból, és nagyon intenzív volt a munka. Ez az egyetlen munkacsoport itt, tehát meg a munkacsoportnak az összes témát meg kellett volna vizsgálnia, de ezt nem tudtuk megoldani, legalábbis nem olyan módon, ami megelégedésünkre szolgált volna. Ez a munka mennyisége miatt volt így, a munkacsoport természete miatt, illetve amiatt, hogy nagyon kevesen vettek részt az üléseinken. A munkacsoportnak három tagja volt a delegált elnökön kívül. Én részt vettem az összes ülésen, amit én hívtam össze, de csak három képviselő volt, akik az ülések felén legalább részt veszek, de hát ez nem működik. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. A szakbizottság fontos, hogy elismerje munkánkat, nem gondolom, hogy ez céltalan lett volna, hatást tudtunk gyakorolni a feladatokra, de nem volt hatékony a munka. Hogyha a parlamenti áttekintést szeretnénk, akkor jobban kell teljesítsünk, és a szakbizottságnak kell erről döntenie, nem magának a munkacsoportnak. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Szabine Lőzing asszony majd Lochbiller asszony, önök mindketten részt vettek a munkacsoport munkájában. Nőzing asszony, köszönöm szépen. Sok uh, dologgal egyet tudok érteni, amit Bütikófer úrtól hallottunk. Bütikófer úrnak köszönetet szeretnék mondani, illetve a titkárságnak, a munkatársaknak, köszönöm a munkájukat, köszönöm az előkészítését ennek a munkacsoportnak. A dokumentumra amit Vitikófer felúr benyújtott, látjuk azt, hogy eh, mennyire bonyolultak ezek a tartalmak, amelyeken dolgozunk, és egy olyan eszközről van szó, amelynek célja az áttekintés. Bütikófer úr részt vettem a stabilitási eszköz munkacsoportban is. Tudom, hogy mennyire volt lehetséges a munka megváltozott kontextusban. Tehát a titkárság munkásságának köszönhetően és Utikófer úr elnöketének köszönhetően bizonyos folyamatokat átláthatóbbá tudtuk tenni, ami a bonyolultságot illeti. Itt nem tudtunk eleget tenni az összes szempontnak, még akkor sem tudtunk volna, hogyha az összes képviselő, mind az öt, akik tagjai voltak ezeknek a munkacsoportoknak, tehát hogy minden ülésre el tudtak volna jönni, akkor um, sem tudtuk volna mindezt megoldani. Továbbra is azt gondoljuk, és a tárgyalásokon is elmondtuk ezt, beszéltünk a, a stabilitásra, ezt követeltük, szerettük volna, hogyha a néppárt ellenőrzi ezeknek az eszköznek a használatát pontosan tartjuk tovább a konzultációt, az együttdöntést, ezekre szükségünk van, ez demokratikus ránk bízott feladat, ugyanúgy, mint a költségvetési feladatok. Tisztában vagyok azzal, hogy ez jelentős munkára van szükség, de azt gondolom, jelentős finanszírozási eszközök, amelyek eh, bekerültek ebbe az eszközbe, komplikált bevetési területek miatt Mi a magunk részéről szeretnénk egy teljesen áthogó jellegű parlamenti ellenőrzési eljárást Ebben a kontextusban ez lehetséges. Köszönöm. Very much, Mrs. Lockbiller, please. Köszönjük szépen, Lockbiller asszony a következő. Egészen röviden szeretnék csak hozzászólni, hiszen Büti Kófer hozzászólásához már nem tudok sok mindent hozzátenni. A Bizottság nevezett ki engem, hogy a munkacsoport munkájában vegyek részt, különös tekintettel az emberi jogok és a demokrácia eszközére. Hogyha megnézem hogy milyen intenzitással vettek részt a kollégák, és mennyi időt töltöttek ezzel a témával, illetve az eszközhöz kapcsolódó kérdésekkel, akkor örülnék annak, hogyha ezt küzön kezelnénk, hiszen nagyon komoly kérdések fűződnek az emberi jogi eszközhöz, és egészen jelle- különleges jellegzetességei vannak. Ezért talán a kibővített elnökség dönthetne arról, hogy ezt a jövőben újra külön kezeljük. Egy másik munkacsoport, az EU-ENSZ munkacsoport ebben a ciklusban egyetlen egyszerülésezett. Mindenképpen tisztázni kell az ezzel kapcsolatos helyzetet, el kell dönteni ki az elnök ennek a munkacsoportnak, és utána üléseket kell tartani. Mert rengeteg a téma, amelyről beszélni kellene, és aztán eredményeket tudnánk tárni az AFET elé, arra vonatkozólag, hogy mit, hogyan viszonyuljunk az ENSZ-hez. Köszönöm. Köszönjük szépen. Feljegyeztük a megjegyzéseket, gondolatokat, és aztán a én kibővített elnökségülésen talán majd megvitathatjuk ezeket a gondolatokat, illetve hát itt a szakbizottságban is. Haladunk tovább, haladhatunk? Az utolsó napi rendi pontunk következik. A külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása. Különös tekintettel Koszovóra. Tőkés kolléga helyettesíti Lunacek asszonyt. Soltes. Mrs. Soltes is taking up for Mrs. Soltes úr fogja helyettesíteni Lunacek asszonyt, helyesbít az elnök. Seven o'clock tonight. Egyébként ma este 7 óráig nincs foci meccs, csak tájékoztatásról mondom. Exactly. Ah sì, beh, possiamo, possiamo parlare a qualche beszélhetünk bármilyen. We have some colleagues here who have asked for the floor. Van itt pár kolléga, aki szót kért, és akkor időközben, amíg a helyettesünk meg nem érkezik, Radaxon urat kérem meg, hogy tartsanak felszólalását. Köszönöm szépen, mondja Adaktuson képviselő. Svédországban, hazámban mi támogatjuk az, azt, hogy az Európai Unió konkrét, kézzelfogható eredményeket tudjon felmutatni, hiszen így tudjuk a honfitársainkat meggyőzni arról, hogy érdemes EU tagnak lenni, az abstrakt nyilatkozatok és a szép eszmék nem elegendőek. Olyasmire van szükség, ami az emberek számára kézzelfogható, közérthető, és ami kapcsolódik a hétköznapi emberek mindennapi életéhez. Azért mondom ezt, mert szerintem ez releváns, amikor Koszovóról beszélünk. Hiszen minden balkáni szomszédjuk vízummentesen utazhat az Európai Unióba, A hétköznapi emberek szempontjából Koszovóban bizonyíték lenne a vízumliberalizáció arra vonatkozólag, hogy Európa komolyan gondolja Koszovó európai jövőjét. Konkrét intézkedésekkel együtt gondolok itt a különböző munkahelyekre és az egyéb lépésekre, amelyek a, a társulási egyezményhez kapcsolódnak. Ez egyfajta ösztönző lehet, hiszen Koszovóban nagyon komoly, súlyos lépéseket kellett megtenni a reformok területén, és a polgárok egyenlőre nem látják ennek a hozzáadott értékét. Üdvözöljük tehát ezt, ennek ellenére azonban a néppárt úgy gondolja, hogy a vízum liberalizáció utáni időszakra vonatkozóan egy follow-up mechanizmusra lesz szüksége, ez szerepel a bizottság szövegében is. Az illegális migrációt mindenképpen meg kell akadályozni a vízum liberalizáció esetén, és emellett tudomásul vesszük, hogy a Montenegró val kapcsolatos határkérdésben előrelépés történt, és Koszovóban haladás történt a szervezett bűnözés és korrupció elleni harcban is. Elnök úr, a néppárt többször is elmondta már, hogy az Európai Bizottság értékelésében megbízik, arra támaszkodik, és ezért támogatjuk, hogy a koszovói polgárok ezentúl vízum nélkül utazhassanak az Európai Unióba. Köszönöm. Köszönjük a Daktuszon úrnak. Soltész úr közben megérkezett, úgyhogy most neki adok szót. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Először is, és ismét meg kell említenem rögtön az elején, hogy Ulrike sajnos nem tud itt lenni, mert az édesanyja szívműtéten esett át ezért én fogok az ő nevében felszólalni ebben a témában. Ami a koszovói vízumliberalizációt illeti, üdvözöljük ezt a régóta várt döntést a bizottság részéről, hogy adjuk meg a vízummentességet a koszovói polgároknak. Tudjuk, mennyire fontos a koszovói polgárok számára a vízumliberalizáció. Jó lenne, hogy mielőbb lezárulna az eljárás, és hatályba lépne a módosított rendelet annak érdekében, hogy az ország polgárai profitálhassanak ebből. A vízumliberalizáció egy eszköz arra is, hogy az emberek közötti kapcsolatokat elősegítsük, és az EU-hoz fűződő kapcsolatokat megerősítsük, különösen egy olyan időszakban, amikor az EU támogatottsága egyre csökken. Koszovó az egyetlen ország a nyugat-balkáni régióban, amelynek polgárai 2010 óta továbbra sem tudnak eh, vízum nélkül utazni az Európai Unióba, miközben az összes szomszédos országok számára megváltozott a helyzet ebben a tekintetben. Ez a helyzet ahhoz vezetett, hogy a polgárok egyre inkább úgy érzik, hogy másodrangú polgárok, és be vannak zárva az ország határai közé. Ezért szeretnénk, hogyha mielőbb eleget tenne az ország és a felmaradó két követelménynek. Az egyik a szigorúbb fellépés a korrupció és a szervezett bűnözés ellen, a másik pedig az, hogy megszavazzák a Montenegróval kötött megállapodást a határ kérdés rendezésére. Emellett szeretnénk, hogyha a Libe javasolná, hogy a parlament első olvasatban foglalja el álláspontját, és a tanácsot is felszólítjuk arra, hogy mielőbb fogadja el a jogszabályt, amint az ország eleget tesz az összes feltételnek. Koszovó komoly reformokat hajtott végre, ezt el kell ismernünk. 2014 óta nagyon komoly előrelépés történt. A vízum menetrend kritériumainak teljesítésében. Fontos hangsúlyozni azt is, ezen túlmenően, hogy minden ország esetében egyéni alapon kell megítélni a vízumliberalizáció lehetőségét, és nem szabad az érintett országokat csomagként kezelni, ha úgy tetszik. Panzér úr a következő. Köszönöm, sok mindent nem tudok hozzátenni. Egyébként ma délelőtt én is egyezt beszélhettem. Én is itt voltam, akkor, amikor a pristinei EU delegáció új vezetőjével tárgyaltunk. Nos, többször is kértünk dolgokat, ez pedig az, hogy Koszovó nagyobb integrációra törekedjünk. Persze nagyon sok problémát meg kell még oldani, nem minden problémát sikerült megoldani, sok kérdés elől elmenekültek a koszovói hatóságok, de nagyon nagy szükség van arra, hogy megfelelő erőfeszítéseket tegyenek a helyi hatóságok szerintem megvan a politikai akarat arra, hogy megtörténjen a vízum liberalizáció, a vízummentesség megadása, de ehhez még bizonyos erőfeszítéseket meg kell tenni, hiszen a feltételek megmaradtak. Köszönöm, Baszky úr. Благодаря ви, Köszönöm szépen. Kedves Pesku úr, kedves kollégák! Üdvözlöm az előttem szólók által elmondottakat, ami a vízumliberalizációt illeti, de azért vannak aggájaim. Tartok tőle, hogy az Európai Bizottság túl gyorsan lépett a cselekvés mezejére. Fél évvel ezelőtt fogadtunk el egy szöveget Koszovóval kapcsolatosan, és ebben a szövegben az állt, hogy Koszovó nem tett eleget a Montenegróval kötött megállapodást nem ratifikálta, nem mutat fel elégséges eredményeket a korrupciós szervezet bűnözés elleni harcban sem. Számos jelentés közöttük az Amerikai Egyesült Államok Koszovóval kapcsolatos jelentése is úgy látja, hogy Koszovóban egyre több az iszlamista, a szélsőséges iszlamista, a bizottság pedig szemet huny e veszély fölött, javasolva a vízum liberalizációt, miközben az ország a bizottság által meghatározott kritériumoknak sem tesz egyenlőre eleget. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy sok militáns érkezik Koszovóból. Ez az oka annak, hogy Németország és Ausztria világos különbséget tesz a menekültek és az illegális migránsok között, és nem hajlandó menekült státuszt adni a Koszovóból érkezetteknek. Üdvözlöm, hogy Koszovóban harcolnak a külföldi harcosok hazatérése ellen, de úgy tűnik, hogy ennek a harcnak egyelőre nincs kézzelfogható eredménye. Az iszlám állam kötelékében állítólag 500-an harcolnak a Balkánon, illetve har- harcra készen állnak. Nagyon komolyan oda kell figyelnünk erre a helyzetre, mert igen, aggasztó a helyzet. Támogatom a vízumliberalizációt Grúzia és Ukrajna esetében, Koszov esetében pedig tartózkodni fogok a szavazáskor. Köszönöm. Picula urat szeretném megkérni, aki a Koszovóval foglalkozó delegáció elnöke, hogy szólaljon fel, tessék. Az Európai Bizottság Koszovóval párbeszédbe kezdett a vízumliberalizációról 2012. januárjában. Ugyanebben az évben Koszovó számára meghatározták azokat a kritériumokat, amelyeket teljesítenie kell, és aztán végül az Európai Bizottság javasolta a vízumkötelezettség megszüntetését. Ezzel az Európai Bizottság megerősítette, hogy Koszovó a vízumliberalizációs menetrend összes kritériumának eleget tesz, viszont két további kritériumot is megfogalmazott. Az első ezek közül az, hogy addig a napig, amíg a parlament és a tanács elfogadja a vízumliberalizációt, Koszovónak ratifikálnia kell a Montenegróval kötött határrendezési megállapodást, a másik feltétel pedig a szervezett bűnözés és korrupció elleni eredményesebb harc. Úgy gondolom, a vízumliberalizáció nagy ösztönző lenne Koszovó számára, hogy folytassa a reformokat és az EU felé vezető utat. Szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy Koszovó megérdemelte a bizottság javaslatát. Több mint 90 feltételnek tett ezeket az ország, 40-nel többnek, mint a többi nyugat-balkáni ország esetében. Remélhetőleg, hogy Remélhetőleg elfogadjuk a vízumliberalizációt függetlenül más országok helyzetétől. Szeretném, hogy az Európai Parlament támogassa a bizottság javaslatát, és jó lenne, hogyha az Európai Tanács is elfogadná ezt a javaslatot. Mindannyian tudjuk, hogy Koszovó nagyon komoly belügy és kül- külügyi kihívásokkal néz szembe. Nagyon nehéz az együttműködés, finoman fogalmazva, a kormány és az ellenzék között. Nem engedhetjük meg, hogy elvesszen a lendület, és hogy a legfiatalabb európai ország, a legfiatalabb lakossággal kimaradjon az Európai Unió felé vezető útból, illetve ne tudjon tovább lépni az integráció útján a vízumliberalizáció elmaradása miatt. Köszönöm. Köszönjük szépen, Suica asszony! Köszönöm szépen! Csak röviden szerettem volna én is szólni néhány szót a témáról. Támogatom azt, amit Picula úr mondott, aki egyébként a Koszovóhoz és a Bosznia-Hercegovinához fűződő kapcsolatok delegációjának elnöke, illetve hát a közös szabizottságunk tagja is. Tény, hogy Koszovó esetében még mindig két akadály áll fenn a vízum liberalizációval kapcsolatosan. Beszéltünk erről, ezekről a problémákról a koszovói kollégákkal a koszovói parlamentben. Tudjuk, milyen kihívásokkal szembesül az ország. Vannak belső és külső kihívások is, de ugyanúgy tudjuk azt is, hogy az ellenzék és a kormány hosszabb ideje nem tud együttműködni egymással. tulajdonképpen csak az Európai Uniós ügyek, az Európai Uniós integráció az egyetlen téma, amely összeköti a két felet. Ez is önmagában előrelépésként tekinthető. Nyilván a Montenegróval kötött megállapodást ratifikálni kell, emellett meg kell állapodni a Koszovó északi részén található szerb lakosságú közösségek ügyében is, községek ügyében is, de remélhetőleg ami a vízumliberalizációt illeti, ez egy további ösztönző lehet, amely elősegíti Koszovóban a felek közötti együttműködést. Mindenképpen támogatom a további előrelépést a vízumliberalizációval kapcsolatosan, illetve Koszovó EU-s integrációjával kapcsolatosan is. Köszönöm szépen. Most pedig Gabriel schmidt fogjuk meghallgatni, aki Fehér Oroszország, Moldávia, Oroszország, zöld foki szigetek vízum politikájával foglalkozik, és pontosan erről van szó. Ön következik. Very much. Also Kosovo. igen, igen, Koszovóval is foglalkozom valóban. Köszönöm, köszönet a jelentéstevőnek, hogy ilyen pozitív hallható, vagy ilyen pozitív véleményt adott ki, illetve hogy támogatják a bizottság javaslatát. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy bizonyos feltételeket még mindig kell teljesíteni, és hogy azonnal jelleggel Koszovó ezeket nehezen tudná teljesíteni, de reméljük, hogy a ellenzékkel a problémákat mi hamarabb meg tudják oldani, illetve a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc folyik észlelhető az előrelépés egyébként. A 95-ből 93 feltételt teljesített Koszovó, tehát valóban az utolsó lépésekről van szó, és reméljük, mi hamarabb le tudjuk zárni. Köszönöm még egyszer a támogatást. Köszönöm. Kukán úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Elnézést. Elképzelhető esélyt mondok, ami kinyitja a szemüket, de a kollégák már elég sok mindent elmondtak, hogy erre kicsi az esély. Ma már megbeszéltük Koszovó kérdését az EU e delegáció vezetőjével. Hallgattam azt, amit Svájc asszony mondott, a koszovóiak régóta panaszkodnak amiatt, hogy ők a nyugati Balkánon teljesen el vannak szigetelve, diszkrimináljuk őket. A nyugati Balkánon élő többi etnikumhoz képest, ebben igazuk van, de amikor a vízum liberalizáció, hogyha a liber, liberalizációról beszélünk, akkor ott a döntés az ő kezükben van. Én teljes mértékben támogatom a vízum liberalizációt számukra, akkor, hogyha az összes problémát megoldják, ők pontosan tudják, hogy ehhez mire van szükség, Utána természetesen támogatni fogom azt, hogy adjuk meg nekik a vízumentességet. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Kollégák, a ö, június 21-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje az AFED-ben. Július 7-én szavazunk a rendkívül ülésünkön Strasbourgban, és a Libében pedig Július 12-én lesz a szavazás. Legközelebb, június 27-én fogunk találkozni. Mindenkinek köszönöm a részvételt viszontlátásra. Ezzel berekeztem az ülést. Thank you very much. Now we can go and watch the, move, the match. <laughs> Ciao. Yes.